szóbeli kérdés a bizottsághoz a szolgáltatásokról szóló irányelv 20. cikkének vonatkozásában, annak a kettes bekezdése 8 cikke kapcsán a fogyasztói jogokról. Először azoknak adok szót, akik ezt a kérdést egyáltalán megfogalmazták. Két percben Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm, hogy ezt a kérdést ma föltehetjük. Újra meg újra azt kell látnunk, hogy a polgárok, a nők és a férfiak egyaránt különböző okokból ugyan, de nem boldogulnak az internettel, mert nem jó az IP címük, nem jó a, a kredit hitelkártyájuk, és nem megfelelő a nemzetiségük. Magyarul diszkrimináltak a felhasználók, nem mindenki egyformán fér hozzá az európai belső piac szolgáltatásaihoz az európai belső piacon. És botrányos, hogy ebben a nagy belső piacban, ezen a belső piacon, amely a vállalkozásoknak egyébként nagyon előnyös, a fogyasztók jogai továbbra is sérülnek, illetve nagyon korlátozottak. Nagyon fontos lenne, hogy ezzel ellen fellépjünk az Európai Bizottság közleményében a digitális stratégiáról, a digitális belső piaci stratégiáról az Európai Bizottság, és idézek, ezt mondja. 2016-ra a nem jogszerű geoblockingot meg kell szüntetni, és az ehhez szükséges jogi keretet meg kell alkotni. Érdekelne, hogy mit értenek ez alatt a jogalkotás vagy jogmódosítás alatt konkrétan mit szándékoznak tenni. Az is érdekelne, hogy Európai Bizottságként önök hogy látják, hogy a 20 per 2, illetve a 8 per 3-as cikkei a, a szolgáltatói irányelvnek és a fogyasztói irányelvnek érvényesüljenek, mert ezek régóta le vannak fektetve, és a gyakorlatban mégsem látunk belőlük semmit. Elnök. Köszönöm szépen, most Schwab úrnak adok két percben szó. Elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A mai szóbeli választ igénylő kérdés a bizottság irányába lehetőséget biztosít arra, hogy még egyszer világosát tegyük, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv és a fogyasztók jogairól szóló irányelv kapcsán jogalkotóként mi is volt a szándék. A hátrányos megkülönböztetés vagy a fogyasztók külön, kaz, kapcsolatos különböző bánásmód a nemzetiségük alapján, vagy lakhelyük alapján csak akkor lehetséges, ha erre van valamilyen jogi indok, nyomós jogi indok. Az Európai Parlamentben azonban azon dolgozunk, hogy megteremtsük annak a jogi keretét, hogy a külön, megkülönböztetés a jövőben ne legyen lehetséges. Nyilván tudjuk azt, hogy egész sor egységesítésre lesz sor lesz szükség azért, hogy a különböző vállalkozások és szolgáltatók, valamint fogyasztók valóban egységes szabályozási keretek között tudjanak vásárolni, avagy működni. Láthattuk azonban több példa alapján, hogy annak ellenére, hogy a körülményeket már egységesítettük, mégis történik visszaélési kísérlet különböző ármodellek érvényesítésére Európában, ez elfogadhatatlan. Felszólítom az Európai Bizottságot, hogy minden eszközt ragadjon meg, és váljon tevékenyé a probléma kapcsán. Azért mondom ezt, mert tudjuk természetesen azt, hogy milyen nehéz az egységes körülmények megteremtése, az egységes feltételek megteremtése. Mindig fellángol újra és újra a vita arról is, hogy az egységesítés, az egységes feltételek megteremtése mennyiben lehetséges a különböző tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt erősen ellenzik, de még hogyha ott, ahol ezt végül elértük, még ott is az a fogyasztók benyomása, hogy a vállalkozók, illetve a bizonyos vállalatok a belső piac egy részét kisajátítják maguknak, akkor ez nyilvánvalóan az ellenállásunkat, vált, ellenállásunkat váltja Kis és érdekelne, hogy a biztos úr ezzel kapcsolatosan mit szándékozik tenni. Köszönjük, biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, Jakovcsics úr szeretne röviden hozzászólni. Elnök úr, elnézést kérek, amiért félbeszakítom a vitát, de gond van a horvát tolmácsolással. Sajnos nem hallottunk tolmácsolást sem német nyelvről horvátra, sem angolról. Kérem, hogy nézzenek utána, hogy mi lehet a probléma. Azonnal kapcsolatba lépünk a technikusokkal, és utána nézzünk, hogy mi lehet a probléma. A kollégája már jelezte, ő időközben elment, de ő is jelezte, hogy gond van. Most már működik a tolmácsolás, rendben, köszönöm, akkor folytassa biztos úr, és elnézést. Köszönöm, elnök úr. A kollégám mat helyettesítem ebben a vitában, the issue raised by the honourable members of course touched a tisztelt képviselők által emltett problémák természetesen a belső piac lényegét érintik. Hogyha valaki határokon átnyúlóan vásárol, akkor még mindig diszkriminációt tapasztalhat nemzetisége vagy lakhelye alapján. Ez elfogadhatatlan. Folyamatosan érkeznek panaszok a polgároktól arról, hogy különböző diszkriminációs gyakorlatba ütköznek, Közvetlenül érkeznek hozzánk panaszok, van fogyasztóvédelmi ö, szervezetekhez is, és nyilvánvalóan a probléma a parlamenti kérdések formájában is megfogalmazódik. Demokratikusan megválasztott képviselőkként önök közvetítik a polgárok aggájait az EU-s intézmények felé. Szeretném önöket bátorítani, hogy továbbra is folytassák ezt a gyakorlatot, és közvetítsék felénk a polgárok visszajelzéseit. Az internet elterjedésével az elkereskedelem egyre nagyobb jelentőséget nyer, azonban sok kérdés a különböző tranzakciókra, ügyletekre is vonatkozik, amelyek helyben zajlanak le. Az online világban a geoblocking az egyik legkézzelfoghatóbb és leggyakrabban tapasztalt diszkriminációs forma. Sokszor a fogyasztók nem tudnak egy-egy ügyletet lebonyolítani, és előfordulhat, hogy egy weboldalról tovább irányítják őket egy másik weboldalra, ahol ugyanazt a szolgáltatást megvásárolhatják ugyan, de drágábban. Több millió európai tapasztal diszkriminációt, amikor turistaként jár külföldön, vagy vásárol egy lakást, házat, ingatlant, vagy egyszerűen csak át kell a határon, az ország határon. Ennek véget kell vetni, és az egységes piacra vonatkozó intézkedés csomag bizonyos lépéseket javasol erre vonatkozólag. Emellett a belső piaci stratégiában is bizonyos lépéseket fogunk javasolni, ezt a stratégiát a hónap végén fogjuk elfogadni. Szeptember 24-én az Európai Bizottság egy konzultációt, nyilvános konzultációt indított útjára, amely alapját képezi majd az elkövetkezendő év során bekövetkező jogalkotási javaslatunk elkészítésének. Fel kell lépnünk a diszkriminációval szemben. Tavaly Például a főbb európai gépjármű, gépjármű kölcsönzőkkel szemmel léptünk fel, ők ugyanis egészen más árszabással éltek a fogyasztók lakhelyétől függően. Az idei évben azt hallhattuk, hogy egy franciaországi Egy franciaországi vidámpark is egészen más ármodellt alkalmazott az odaérkező vendégek lakhelyétől függően. A jelenlegi jogi keret nem terme, teremtett elég jelentős ösztönzőket a fogyasztók és a vállalkozók számára, és a nemzeti hatóságok feladata az, hogy a diszkrimináció tilalmát a mindennapi életben betartassák. Fontos, hogy mindenképpen kezeljük az egységes piac széttöredezését, amelynek az ilyen vállalkozói gyakorlatok törnek utat, és mindenképpen meg kell védeni a fogyasztók jogait is. Emellett nyilvánvalóan a KKV-k érdekeit is meg kell védeni. Szeretnénk a fogyasztókat és a vállalkozásokat bátorítani, hogy éljenek az egységes piac adta lehetőségekkel. A kollégáim nagyon szívesen megvitatják majd önökkel részletesebben is a kihívásokat, annak érdekében, hogy együtt tudjunk megoldást találni mind a vállalkozások, mind a fogyasztók érdekében köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Most Szénalova asszony következik egy perc. Köszönöm szépen. A fogyasztók diszkriminációja kiegészül a nemzetenkénti diszkriminációval. A diszkrimináció tilalmának jogi keretét sokkal egyértelműbbé kellene tenni. Úgynevezett objektív kritériumok érvényesülnének ma is, de ezek korán sem objektívek. Nagyon korlátozott a fogyasztók hozzáférése országonként egyes szolgáltatásokhoz. Nagyon sokféle diszkrimináció éri a fogyasztókat ráadásul. Ez egy fogyasztóvéni alapkérdés az geoblocking megszüntetése lenne az digitális belső piac egyik pillére. De offline megkülönböztetés is nyilván létezik. Mind offline, mind online vásárlás esetén meg kell szüntetni valamennyi különbségtételt. Kérem a bizottságot, hogy ilyen átfogó módon tekintse a kérdést és foglalkozzon vele. Köszönjük szépen! Most Szelenzova asszony kap szót két percben. Köszönöm szépen, biztos úr. Örülök, hogy a bizottság küzd a diszkriminációval szemben. Az ALDE frakció a geoblocking tilalmát rendeletben szeretné látni, amely kapcsolódik a belső piaci szabályokhoz. Két nagy akadálya van a digitális piac kiterjedésének. Vagy nem szállítják le az árut, vagy annyira drága a leszállítás, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszi a vásárlást. Ha az áruk nem tudnak átmenni a határokon, akkor nem mondhatjuk, hogy belső piacon, egységes piacon élünk. Érdekes, hogy a fizikai kereskedés szinte egyszerűbb, mint az online kereskedés bizonyos tekintetben. Ez nagyban függ az árképzéstől is, és hogyha az árképzés helyfüggő, akkor ez egyértelműen diszkrimináció, amit a, a vállalkozások gyakorolnak a lakhely alapján. Vagy azért, mert cseh vagyok, vagy azért, mert Prágában lakom. Egyes vállalkozások ezt vitatják. Azt mondják, hogy nyelvi okokból nem tudnak bizonyos országokkal fogyasztókkal foglalkozni. Lehet, hogy ebben van igazság, akkor viszont ezzel is foglalkozni kellene a stratégiában. De, biztos úr, milyen alapon mondja egy óriás cég, hogy egyes országokba általában nem szállít? Én általában nem támogatom a túlszabályozást. Őszintén meg vagyok győződve arról, hogy a vállalkozásoknak meg kell adni a szabadságot, és abban is biztos vagyok, hogy a vállalkozások többsége jól akar bánni a fogyasztóival. De itt ez egy olyan dolog, ami egyértelműen jogszabálysértés, a piac szegmentálása, az ár és a lakóhely alapján, ez pedig a digitális belső piacon elfogadhatatlan. Elnök, köszönöm szépen. Most a Flynn kollégának adok egy percben szót. Köszönöm. Igen, a bizottság jól vitat, mutat rá a geoblocking problémájára, de maga a bizottság is alkalmazza a geoblockingot, ugyanis a túlszabályozás révén egyes országoknak és azon belüli vállalkozásoknak sokkal nehezebb a helyzete, mint más vállalkozásoknak. És más adószabályok vonatkoznak a kis és középméretű vállalkozásokra különböző országokban, és a mikrocégek tömegesen szorulnak ki az exportpiacokról. Gyakran a szabályozás az EU szabályozás miatt. Tehát megint csak az EU inkább a probléma, mint a megoldás, bár fordítva lenne, hogy legalább az általa okozott kárt kiegyenlítenék a jó intézkedések. A világ legkevésbé dinamikusan fejlődő gazdasági térsége az Európai Unió. Köszönöm szépen, most a spontán felszólalások következnek. Négyen jelentkeztek szóra. Kaputónak adok szót. Szale, doamna Grapi. Nincs itt, akkor Grapini asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy gratulálok a szóbeli kérdés szerzőinek. Én az IMCO szakbizottságnak vagyok tagja, ott gyakran előkerül ez a téma. Nem csak a szolgáltatásokról kell egy irányelvet megalakítani, hanem ezt, ennek a végrehajtását figyelni is kell. Evelyn is elmondta, az ember néha úgy érzi, hogy jobb lenne, hogyha egy másik országba költözne az ember, mert ott könnyebb lenne az online szolgáltatáshoz hozzájutni. Sajnos számos területen felmerül ez a probléma online szolgáltatásoknál. Szeretném, hogyha a bizottság figyelembe venné ezt a szóbeli kérdést, de ezen túlmenően én egy konkrét választ várok, mit fognak tenni azért, hogy a minőséget növeljék, hogy egységesen végre hajtass, hajtassák ezt az irányelvet az összes tagállamban, hogy elkerüljük az összes diszkriminációt. A prevenció a megfelelő út. Marias kolléga következik. Köszönöm szépen! Arról beszélünk, hogy a tagállamoknak garantálni kell azt, hogy ne legyen diszkrimináció ezen a területen. A, tagállamok, a tagállamoknak elsősorban azt kell megoldani, hogy a jelenleg hatályban lévő jogszabályokat megvalósítsák. Sokszor a kisebb tagállamok lakosai annak kitéve diszkriminációnak, nem szállítják hozzájuk házhoz az általuk kiszemelt terméket. Az elkereskedelem benne eh, sajnos ez gyakran tapasztalható jelenség. Ezt a fajta diszkriminatív gyakorlatot meg kell szüntetni, hiszen így sérülnek a kisebb vagy periférikus helyeken lakó polgárok jogai. És nagyon fontos az is, hogy ne kelljen plusz szállítási költségeket fizetni ilyen esetben a fogyasztónak. Köszönöm. Köszönöm, Jákov Csics kolléga következik. Geoblokiranje je jedna od eh, naj... Köszönöm. A geoblocking az egyik legújabb fajta diszkrimináció, amelyel szembesülünk manapság, de komoly akadályt jelent ez. Sajnos a digitális belső piac nem valósulhat meg, amíg ez a probléma létezik. Európa a belség, belső piac, az egységes piac elvére alapult, és jelenleg ennek a fejlődését vagy kiteljesedését gátolja ez a probléma. Saját tapasztalatból is tudom, de a kollégáim tapasztalatából is, hogy ez igazi gondot jelent, és szeretném, hogyha a bizottság mi hamarabb fellépne. És véget vetne ennek a problémának, hogy végre megvalósulhasson az igazi belső piac. Kaputó úr most következik. Köszönöm szépen! A digitális és telekommunikációs szolgáltatásoknak egyik célja az volt, hogy egész Európában ez létrejöhessen, megvalósulhasson, és ezzel létrejöhessen a digitális belső piac. Nagyon fontos, hogy a tranzakciókra vonatkozóan, illetve a házhozszállításhoz kapcsolódóan is teljes mértékben megszűnjön a diszkrimináció, tehát ne legyen geoblocking. Nagyon fontos az, hogy átláthatóak legyenek az online vásárlás feltételei, illetve ugyanolyan feltételeket kell szabni minden egyes vásárló számára. 2015. október 6-án az Európai Bíróság ítéletet hozott, és egyértelművé tenni, hogy a fogyasztókat védeni kell, nem lehet ellenükre fordítani azt, hogy mi a lakhelyük. Jó lenne, hogyha a bizottság értelmezné és alkalmazná a bírósági ítéletet, illetve a digitális belső piac létrehozására vonatkozó irányelvet megvalósítaná, és a polgárok számára biztosítaná az egyenlő bánásmódot. Köszönjük szépen, biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a kérdéseket és a megjegyzéseket a rendkívül fontos témában, amely a diszkriminációt és a fogyasztók védelmét érinti. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan. Ha megnézzük azt, hogy a polgároknak mire tettünk ígéretet, illetve a fogyasztóknak mire tettünk ígéretet a belső piacra vonatkozólag, akkor ez mindenképpen fenntarthatatlan nem tudjuk biztosítani azt, hogy mindenki egyformán tudjon hozzáférni a termékekhez, szolgáltatásokhoz. Előfordulhat, hogy egy terméket, szolgáltatást nem kínálnak egy adott ország lakosainak, illetve nem biztosíthatjuk azt, hogy minden fogyasztót méltányosan kezeljenek a szolgáltatók, vállalkozások. Mindeközben a belső piac mindenki számára lehetővé teszi a hozzáférést az Európai Unió területének bármely pontján, a szolgáltatásokhoz és termékekhez, még akkor is, hogyha egy másik EU tagállamban laknak, élnek. Fontos, hogy megteremtsük a megfelelő egyensúlyt, Egyensúlyt kell teremtenünk a szerződéses szabadság és a fogyasztáshoz való jog között, és meg kell akadályoznunk a hátrányos megkülönböztetést lakhely alapján. Ugyanakkor fel kell ismernünk azt is, hogy nincs semmilyen kötelezettség egy áru vagy szolgáltatás áruba bocsátására, illetve az egységes árszabásra az egységes piac egész területén. Az, hogy hol, hogyan tudjuk megteremteni ezt az egyensúlyt, függ majd attól, hogy hogyan zárul a nyilvános konzultáció az érdekelt felekkel és a tagállamokkal. A szolgáltatási irányelv 20. cikke lefekteti azt az alapelvet, amelyet a tagállamoknak meg kell valósítaniuk a gyakorlatban is. Ha bármely tagállam megszegi ezt az alapelvet, akkor az Európai Bizottság felléphet adott tagállammal szemben. Úgy tűnik, hogy sok tagállam nem tett eleget annak érdekében, hogy a diszkrimináció tilalmát megfogalmazó alapelvet átültesse a gyakorlatba. Az online vásárlás még tovább súlyosbította a gondokat, és szükség van egy hatékonyabb, fogyasztóbarát megoldásra. Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot fog tenni a digitális egységes piacra vonatkozó stratégia folytatásaként, és a belső piaci stratégia folytatásaként és Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen a biztos úrnak, a vitát ezennel lezárunk, most pedig a következő napi rendi